az Európai Parlament magához ragadja a kezdeményezést, és maga védje meg a közösségi módszertant. Let's start the voting. Kezdjük el a szavazást. Nagyon jó. Tehát a vitát ezzel lezárjuk. Mindenkinek köszönöm. Schulz úrnak is köszönöm. A következő napi rendi pontunk a szavazás. Matera asszony jelentése az első, az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevétele. Ezt szavazásra bocsájtom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Matera asszonynak. Következő napi rendi pontunk Provera úr jelentése. Az instabilitásból adódó migrációs hullámok, az EU külpolitikájának hatája és szerepe címmel szavazásra bocsájtom. Kérem, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm. Provera úr munkáját. Most következik a jegle jelentés. A nők szerepe a mezőgazdaságban és a vidéki területeken. Szavazásra bocsátom, kérem ki van mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Gratulálunk jegle asszonynak. Most következik Marinescu úr jelentése. Az új tagállamokban található atomerőművek leállítására elkülönített uniós finanszírozás hatékonysága mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk Marinescu úrnak. Most visszatérünk Matera asszonyhoz, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele, most a cseh köztársaság esetében. Van egy módosító, amelyet szavazásra bocsájtok, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom az egyes módosítóról a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most tehát az egész szövegről, így módosított egész szövegről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Matera asszonynak gratulálunk. Most pedig a Light Street jelentés következik a kettős felhasználású termékek és technológia témájában. Először több módosítóról szavazunk egyben, az INTA bizottság módosítóiról. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Ezeket a módosítókat elfogadtuk. Most jön a nyolcas módosító. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük. Megnyitom a nyolcas módosítóról a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 12-es módosító következik két részben. Az első rész mellett ki van? Ellene. Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Második rész mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Tehát a második rész, a 12-es módosító második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk a második részt is. A 13-as módosító következik, három részben szabadunk. Első rész mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A 13-as módosító második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es módosító, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, a 21-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 38-as módosító következik mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. A 38-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 44-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a 44-est is. Lezárom. Elfogadtuk. Most a 23-as módosító következik. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. Elnézést kérek, hogy mindig ellenőrizni kell, de a 23-ast ellenőrizzük. Lezárom elutasítottuk. Most akkor a 48-as következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hogyha akarják, akkor ellenőrizhetjük, a 48-ast ellenőrizzük, tehát megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Elnézést kérek mindenkitől. A 33-as következik mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is, a 33-ast megnyitom. Most már nem bízom magamban. Lezárom. Elutasítottuk. Akkor a 49-es következik. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, Elutasítottuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük. 49-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Még egyszer elnézést kérek. Most jön a 42-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Jó, jó, Ellenőrizzük, szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 42-est is. Lezárom. Elutasítottuk. Most jön az 50-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Jó, jó, ellenőrizzük, parancsoljanak. Az 50-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 46-os következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük, ellenőrizzük. 46-os, megnyitom. Jobb inkább biztosan menni, mint későn sajnálkozni. Lezárom a 46-ost. Ezt elutasítottuk. Akkor az 51-es következik mellette, ellene. Hát ez így nem látszik, elnézést kérek, még egyszer ellenőrizzük az 51-est. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Akkor a 47-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Bocsánatot kérek, a 47-est is ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítottuk. Most akkor a teljes módosított javaslat mellett kiszavaz. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor Leifried úrnak megadom a szót ügyrendi kérdésben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim! A szavazás eredménye egy tartalmilag megvitatható kérdés, ám az is igaz, hogy a tanács álláspontjához nagyon közel álló eredményre jutottunk, ezért a jelentés tevővel egyet, hangulag. szeretném kérni, hogy halasszuk el a végszavazást, hogy a tanácssal tudjunk tárgyalni, ennek nagyon nagy az esélye, hogy bőre jutunk a tanácsa, olyan közel jutottunk hozzájuk. Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e szólni. Hát éppen telefonál az iPhone-ján. Akkor A bizottság véleményének hiányában kérdezem akkor, hogy ki támogatja, hogy elhalasszuk ezt a végszavazást. Ellene? tartózkodás. Jó, hát akkor elhalasztjuk a végszavazást. Köszönöm szépen Nagy Fridurnak, és csak így tovább. Most jön a zsadó jelentés a hivatalosan támogatott exporthitelekről. 21 módosítója van az intának, egyben szavazunk ezekről mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Schulz úr, öné a szó. No, Mr. Schultz, not Mr. Schulz. Schultz úr, nem Schultz úr, hanem Scholz úr, nem mindegy. No, it's working. Um, Mr. President, thank you. I would. Elnök úr, köszönöm szépen, szeretném elmondani, hogy a GUE frakció nevében szeretnék visszavonni a tízes módosítónak mind a két részére kért népszerinti szavazást. Right? Jó, akkor most jön a tízes módosító két részben. Az első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, bocsánat, de visszavonta a név szerinti szavazásra irányuló kérdelmet, most, kérelmet, most csak ellenőrizzük a tízesnek a második részét. Lezárom. és ezt elfogadtuk. Akkor a 22-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük a 22-est. Megnyitom, lezárom. Ezt elfogadtuk. Most akkor a módosított formájában szavazzunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most akkor Zsadó úr, öné a szó. President. Elnök úr, ahogy az elődje is, én és az árnyék jelentés készítő úgy döntöttük, hogy ezt a jogalkotói állásfoglalást ne szavazzuk, hogy folytathassuk a tárgyalásokat a tanácsa, remélve, hogy közelítünk egymáshoz. Köszönöm szépen, és hogy el tudjuk halasztani a szavazást. Kérdezem, hogy a bizottság képviselője szót kére, parancsoljon. No, he doesn't want the floor. Nem kér szót. We now put to the vote the motion to postpone. Tehát akkor szavazásra bocsájtom az elhalasztásra irányuló kérdést, ki van mellette ellene, tartózkodás, akkor elhalasztottuk ezt a végszavazást, és Zsada úrnak is azt mondom, hogy csak így tovább. Az utolsó pontunk ma délelőtt Svensson asszony jelentése a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre vonatkozó új uniós politikai keretről. Először a kettes bekezdés első első albekezdését szavaztatom meg, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most ugyanezen bekezdés négyes albekezdése következik, megint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Jön a tízes albekezdés, ki van mellette? Kérem, emelje fel a kezét, ellene. Ezt is bocsánat, tartózkodás elfogadtuk. A 11-es albekezdés mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a kettes bekezdésnek a 11-es albekezdéséről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. És a 12-es albekezdés következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. A kettes bekezdés 14-es albekezdése jön, két részben szavazunk, és név szerint. Tehát akkor az első részt bocsájtom szavazásra, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most jön a második rész. Szintén név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, és most a 19-es albekezdés következik, ugyanígy név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 7-es bekezdésről fogunk szavazni, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. A 11-es bekezdés következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es bekezdés két részben. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as bekezdés mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. A 26-os bekezdésről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 28-as bekezdés következik, ugyanígy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 29-es következik, ugyanígy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A J preambulum bekezdésbenről négy részben szavazunk. Az első rész mellett ki van. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Azt kérik, hogy ellenőrizzük, tehát akkor a harmadik részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A negyedik rész következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jó, hát akkor miért ne? Ellenőrizzük. A negyedik részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most jön az O preambulum bekezdés, erről is népszerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt is elfogadtuk, és most az egész állásfoglalási indítványról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és ezzel befejezzük a szavazást mára. Gratulálunk Fenszon asszonynak, és mindenkinek jó étvágyat! Köszönöm.